Good afternoon and welcome back. Um, Üdvözlök mindenkit. Nagyon nagy szeretettel szeretném mindenkit itt üdvözölni, és különösen a parlamenti képviselőket, akik Európából, Ázsiából, EU-n kívüli országokból csatlakoztak hozzánk. A klímaváltozás, környezetkihívások, és a gazdaságra gyakorolt hatás, ezek a mi panelünknek a témái. Sokan hosszú utat tettek meg, hogy eljöhessenek ide. Remélem, hogy azt fogják mondani, hogy megérte megtenni ezt a hosszú utat. Drasztikus hatásokat látunk a klímaváltozás okán, Ázsiában, Európában is. Ezt már ma délelőtt is többen említették. A helyzet miatt különleges multilaterális együttműködésre van szükség ezért szeretnék tényleg köszönetet mondani mindenkinek, hogy eljött a mai találkozóra. Csak akkor tudunk előrelépni, hogyha mindenki előáll a saját elképzelésével a tekintetben, hogy a kihívásokat hogyan tudjuk kezelni. Remélem, mindez azt is fogja jelenteni, hogy még jobban megerősítjük a parlamenti fórumunkat, az ASEP struktúráltabb EU-ázsiai parlamenti kapcsolatokhoz kell, hogy vezessen. Úgy gondolom azért vagyunk mindannyian itt, mert felismertük, hogy a klímaváltozás nem ismer határokat, még kontinens határokat se, és jelentős hatása van az emberek életére és a gazdaságra. A nyár során példanélküli esőzéseket látunk Karolinában, Indiában, Bangladesben, és ugyanakkor egy forró hőhullám terjedt Európában, nagyon sok erdőtűz is volt Svédországban, Észak-Európában, és ezek a hatások egyre rombolóbbak, és mindennek jelentős a hatása az ázsiai élelmiszer előállításra is. A gazdaságot át kell alakítani alacsony szén felhasználású gazdaságá. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság új stratégiáját, aminek a célja Európa és Ázsia összekapcsolása. Az EU megközelítése az összekapcsolás tekintetében hangsúlyozza a fenntarthatóságot több szinten, nem csak gazdaságilag, fizikailag, szociálisan, hanem még környezeti szinten is. Együtt kell, hogy dolgozzunk azért, ahogy mondtam, hogy a mai kihívások lehetőségekké váljanak. A környezetvédelem hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez és a szociális jóléthez. Az EU ezért fogadott el egy ambíciózus, körfogásos gazdasági csomagot. Hozzá fog ez járulni ahhoz, hogy ösztönözze Európában az átállást a körforgásos, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdasághoz, támogatni fogja a gazdasági növekedést, és új munkahelyeket is fog teremteni. A, fokozni kell az újrahasznosítást, az újrafeldolgozást, ez a két fő cél. Ez a környezet és a gazdaság számára is előnyös. Az EU mindenképpen próbálja erősíteni az együttműködést Ázsiával környezeti politika területén Tényleg nagy örömömre szolgál, hogy ilyen kiváló szakértői panel hallgathatunk meg ma délután, és remélem, hogy sokan aktívan részt fognak venni a panel munkájában néhány szervezési információt is szeretnék megosztani önökkel, mielőtt átadom a szót a szakértőknek. Először is szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy tolmácsolás minden EU nyelven rendelkezésre áll, kivéve a gélt. Továbbá más nyelveken is biztosítunk tolmácsolást. Orosz, ez a 27-es csatornán jön, mert 25-ös csatorna, vietnámi, 26-os csatornán és mongol a 29-es csatornán hallgatható. Ahogy mondtam, a szekció munkát a szakértők meghallgatásával kezdjük, és ezt követi a kérdések feltételének a lehetősége. Mindhárom panel holnap délelőtt be fog számolni a munkáról, ezért nekünk is ki kell neveznünk egy szemét, aki holnap a mi panelünkben elhangzottakat fogja képviselni körülnézek, nem tudom, hogy ki szeretné ellátni ezt a feladatot. Kérem, hogy jelentkezzen most, aki ezt a munkát szeretné, el szeretné látni, vagy esetleg később is rá, ki visszatérhetünk erre, de talán jobb lenne, hogyha most megválasztanánk ezt a személyt, hogy tudja, hogy a csoport nevében ő kell majd, hogy beszámoljam. Van esetleg egy önként jelentkező erre a feladatra? Igen a nevét kérném. Yep. Uh, Francesco Jacob, I'm from the Italian Senate. Az olasz szenátusból érkeztem. Köszönöm szépen, szenátor úr. Úgyhogy esetleg a panel végén néhány szót szólhatna, elmondhatná, hogy a plenárisra miről fog beszámolni a ma délutáni munkáért. Köszönöm szépen, hogy ezt vállalta. Most nagy örömre szolgál, hogy a társ előadónak, a Csinva Egyetemről Juan professzornak átadhatom a szót. Ő az egyetemi tanács alelnöke is. Öné a szó, Juan professzor úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi nem hoztunk tolmácsot, úgyhogy megpróbálok angolul beszélni, de én Kínában tanultam meg angolul. Bevezetőmben ezt szeretnék először is két főszalat bemutatni a panel részvevőjeként. Colin Allen úr, a Lehet, hogy erre később térek rá. Én egy, rossz, egy, egy rövid üzenetet összeállítottam, és az elnök asszony azt javasolja, hogy beszéljek én először. Ezért akkor elmondanám ezt a rövid üzenetemet, és akkor utána mutatom be a szakértőket. Nagy örömre szolgál, és nagy megtiszteltetésnek tekintem az, hogy néhány elképzelést meg tudok osztani önökkel. A klímaváltozás továbbra is közös kihívás a teljes emberiség előtt. Sürgősen reagálni kell erre a kihívásra, mindenki aktívan részt kell, hogy vegyen a klímaváltozás elleni harcban, meg kell, hogy védjük a globális környezetet. a klímaváltozás kezelése során holisztikus, integrált megközelítést kell, hogy kövessünk. Figyelembe kell, hogy vegyük a gazdasági, szociális és egyéb tényezőket egyidejűleg. Csak a gazdasági érdekek követése és a környezet feláldozásával nem jó megközelítés, és az sem jó megközelítés, hogyha nem veszük figyelembe az emberek igényeit a túlélés, a fejlődés tekintetében, hivatkozva a környezetvédelmi feladatokra. Ahhoz, hogy a klímaváltozási problémákat megoldjuk, megfelelően föl kell, hogy mérjük, hogy pontosan miben állnak ezek a változások. El kell, hogy kerüljük, hogy hibákat kövessünk el. Ugyanakkor a közös felelősséget kell, hogy vállaljunk, teljes mértékben figyelembe kell vennünk a nemzeti körülményeket, a lehetőségeket, képességeket, a fejlődő országok igényeit. Kína esetében fontos a koordinált fellépés, és fontos a gazdasági és szociális célok figyelembevétele új fejlesztési modellt kellett kialakítani, aminek a lényege a természet védelme. 2005 és 2015 között az energiafogyasztásunk 5,1%-kal növekedett, ez 9,5 százalékos évi gazdasági növekedést generált. A egyre kevésbé kapcsolódik a gazdasági növekedés és a széndiokszid kibocsátás fokozódása. A klímaváltozás és a környezetvédelem, valamint a gazdasági fejlődés kéz a kézben tudnak együtt járni. Kína továbbra is fontosnak tartja a zöld, alacsony szénfelhasználású gazdasági átalakulást. A körforgásos fejlődés, a zöld fejlődés, a zöld finanszírozás mint rendkívül fontos. Fontos az energia felhasználás átalakulása, illetve a iparágak környezetbarátabbá tétele megfelelő energiarendszert kell, hogy felállítsunk. Nagyon fontos a szerényebb, zöld, alacsony széndiokszid kibocsátású életvitel támogatása, ösztönzése. Nemzetközi együttműködésre van szükség a környezetvédelmi témákban. Minden ország, minden csoport, minden egyén közösen kell, hogy erőfeszítést tegyen. Kína javaslata egy közös fellépés az emberiség jövőjének érdekében, a klímaváltozás és környezeti témákat, melyek globális kérdések közösen kell, hogy kezeljük. Hogyha a nullaösszegű játékot követjük, vagy egyéb már meghaladott célokat követünk, akkor egymásnak és saját magunknak is kárt okozunk. Csak hogyha közösen lépünk fel, csak akkor tudunk eredményt elérni, és így tudjuk a közös céljainkat is elérni. A jövőben tudva azt, hogy közösen építjük az emberiség jövőjét, Kína aktív szerepet kíván játszani a globális klíma és környezeti kormányzásban. Hozzá kívánunk járulni a hazánk védelméhez, az emberiség túlélése érdekében. Ezek az elképzeléseim, amiket a kínai delegáció nevében szerettem volna önökkel megosztani. És most szeretném bemutatni, bevezetni az első szakértőt. Lidi Nákfilasszony, koordinátor a szerepe. Tessék. That's right, this is the one. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. A Fülöp-szigetekről jöttem, és nagyon sok NGO-val működök együtt egész Ázsiában, amelyek a klímaváltozással foglalkoznak. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok ezen a fórumon. A klímaváltozás gazdaságra gyakorolt hatásai óriásiak, és főleg a legkitettebb országoknak, amelynek a többsége Ázsiában található. Mielőtt képesek vagyunk stabilizálni a klímát, megállítani a felmelegedést, már nagyon sok kárt fog okozni. Három területet említenék, amelyek számunkra nagyon sürgősek. Van még egyéb sürgős terület, de a prezentáció rövidsége miatt ezt a hármat emelném ki. Az első terület az élelmiszer és az élelmiszertermelés. A klímaváltozás nagyon keményen érinti majd az élelmiszertermelést, az élelmiszerhez való hozzáférést a klímaváltozás nagyon komoly válságokhoz vezet, éjség válságokhoz többek között. A szélsőséges időjárás jelenségek, mint az asszály és a tájfun, a talaj szikesedése, az előre jelezhetetlen időjárás mind-mind befolyásolja a mezőgazdaságot az óceánok felmelegedése és az óceánok savassá válása, az óceáni vizek áramlásának a megváltozása mind-mind kihat a halászatra, a halak méretére és a halak vándorlására. Szeretnék rámutatni, hogy a világ lakosságának nagy része hallal táplálkozik, és a legfőbb fehérje forrása a hal. Tehát nagyon fontos az élelmiszertermelés szempontjából, hogy ne csak a mezőgazdaságot és az akvakultúrát tegyük ellenálló képesebbé, hanem eh, hogy eh, megőrizzük a termőföldet az élelmiszertermelés számára. A Fülöp-szigetek parlamentje már elfogadott egy törvényt, amely a földfelhasználást szabályozza, mivel a klímaváltozásnak óriási kihatása van a földhasználatra. A második terület, amelyről beszélni szeretnék, az országaink, főleg a fejlődő országok prioritást kell, hogy adjanak a hazai fogyasztást megcélzó élelmiszertermelésnek. A mezőgazdasági termelésünk, de a halászatunk is mindenek előtt az exportot részesíti előnyben, ezt pedig meg kell változtatni. Egy további sürgőségi terület a szélsőséges időjárás által okozott egyéb károk. Nem tudjuk annyira ellenállóvá tenni a, az emberiséget, a mezőgazdaságot, hogy ellenálljon a klímaváltozásnak. Pillanatnyilag a nemzetközi tárgyalások nem szólnak a finanszírozásról, hogy hogyan lehetne a klímaváltozás által okozott károkat valahogy kielégészíteni. Tehát ez a Varsói nemzetközi mechanizmusban van, amely az ENSZ klímaváltozással foglalkozó egyezményében is megtalálható. Egy másik ajánlás az, hogy szorgalmazzuk a képviselőket, hogy éljenek befolyásukkal, hogy a nemzetközi tárgyalásokon nagyobb hangsúlyt kapjon a klímaváltozás. A harmadik terület az energiarendszerek átalakulásának a gazdaságra gyakorolt hatásai. Nyilvánvaló, hogy az ICCP jelentés az egy fokos céllal folytatandó. Ezt a dokumentumot néhány hét múlva publikálják, és nagyon fontos az, hogy 1,5 fok, illetve 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedését. És a 100%-os megújuló energia termelés 2050-ig meg kell, hogy valósuljon, hiszen ennek óriási kihatása lesz a gazdasági rendszereinkre. A következő felszólításokkal élünk. Először is a nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat emelni kell. Ambiciózusabbnak kell lenni, hiszen ambíció hiány van, a között, hogy a kormányok megígérték az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, és a 1,5-es, illetve 2 fokos hőmérséklet csökkentést. A párizsi megállapodás során pillanatnyilag úgy néz ki, hogy 3 fokos lesz a hőmérséklet emelkedése, pedig már egy fokos emelkedés esetében óriási károkat látunk, nem csak a gazdaság számára, hanem az emberek és a közösségek számára is. Az egyik felszólításunk az, hogy növeljük az ambícióinkat, és most a fejlett országokhoz szólunk, hogy teljesítsék kötelezettség vállalásukat, amelyek még így is viszonylag kevésbé ambiciózusak. Át kell állnunk a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiahordozókra. Hiszen csak is így tudjuk az igaz, igazságos átmenetet garantálni. Ez pedig eh, nagyon lényeges, és eh, mindenképpen eh, meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók és a vállalatok elköltözzenek. Harmadsorban pedig azonnal meg kell állítanunk a foszis energiák további terjeszkedését, és egy kézben tartott kivezetést kell ezen a téren elérnünk. Végezetül pedig a klímaválság megoldására hangsúlyoznunk kell, hogy nem csak a nemzetgazdaságokat kell átalakítani, hanem a globális összgazdaságot. Célunk az legyen, hogy ne csak az alacsony szénkibocsátású energiarendszereket elérjük, vagy nulla szénkibocsátásút, hanem hogy igazságos, globális gazdasági rendszerek alakuljanak ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. És örülök, hogy felvezethettem első fő hozzászólásunkat eh, Ellen Kaliben úr részéről, Kalibán úr részéről, aki a Környezetvédelmi Szakbizottság elnöke Romániában. Igen, tisztelt társelnök urak, tisztelt kollégák, az ASEP 10 vendégei. Az a megtiszteltetés ért, hogy a klímaváltozásról szeretnék önöknek beszélni egy olyan hallgatóság előtt, amely szakértője a témának, hiszen megvan a lehetőségünk, megvannak az eszközeink és a felhatalmazásunk, hogy kezeljük a kérdést. Össze kell fognunk, és közösen kell megoldanunk ezt a feladatot. A klímaváltozás egy sürgős globális kihívás, amelyre adott válasz a fenntartható fejlődés. A globális stabilitás és biztonság van veszélyben, hiszen éjség, aszály és migráció jár a klímaváltozás nyomában, hogy a betegségekről ne is beszéljünk. A erőforrások és a természeti kincsek nem kimeríthetetlenek. A bolygónk változik. Világrekord forróság volt a nyáron. 2017 júniusától azt látjuk, hogy 1999 óta kétszer olyan sebességgel melegszik a bolygónk, mint ahogy a tudósok ezt előre jelezték. Csökkennek a sarki jegek, emelkedik a tenger szintje, és szélsőséges időjárási jelenségeknek lehetünk tanúi. Ezt mindenképpen meg kell változtatni. És pedig eh, a globális eh, kibocsátás csökkenti célokkal együtt. Helyi válaszokat kell adnunk, de globális módon kell összehangolnunk fellépésünket. De nem elég az, hogy eh, beszélünk, többet kell tennünk. A tizedik ASZEP csúcson de az ENSZ csúcsain, a lengyelországi COP előkészítésén, az Európai Unió tanácsának az ülésein is szó esik a klímaváltozásról, és mindenhol hangsúlyozzák, hogy minden szinten, helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten kell fellépnünk a klímaváltozás káros hatásai ellen. Olyan intézkedéseket kell foganatosítanunk, akik a leginkább érintett polgároknak segítenek. A klímaváltozás ismert jelenség. Most itt az ideje, hogy lépjünk. És a múlt politikáját abba kell hagyni a bolygónk jövője a tét. Az ASEP csúcs egy igazi kontextust ad a klímaváltozásra adott válaszoknak. Nagyon fontos, hogy olyan változásokat érjünk el, amelyek jók a bolygónk számára. Az azt hiszem lakóinak száma a világ lakosságának 60%-át teszik ki. És a globális gazdaság kettő harmada a mi területünkön zajlik. A holnap aláírandó nyilatkozatunk is ezt mutatja. De itt az idő, hogy megvalósítsuk azokat a technológiákat, amelyek néhány éve még a tudományos fantasztikum világába tartoztak. Képesek vagyunk talaj nélkül növényeket termeszteni pár csepp vízzel. Képesek vagyunk a levegőből szenet kivonni, és uh, szén nanoszálakká szőni. Igazából, ami korábban tudományos fantasztikum volt, ma már tudomány. De nagyon lényeges, hogy uh, a globális klímaváltozást kihívásként fogjuk meg. Románia ratifikálta a Párizsi Egyezményt. Támogatjuk a francia kezdeményezést, a globális környezetvédelmi paktumot. És támogatjuk az ENSZ közgyűlésének nemrég elfogadott idevágó nyilatkozatát is. 2019 áprilisában szervezünk egy nemzetközi konferenciát, hogy hogyan állhatunk ellen a természeti katasztrófáknak. Ez a soros elnökségünk egyik legfontosabb rendezvénye lesz, hiszen ellenálló jövőt kell kialakítanunk. Ezen kívül a COP24 sikere amely az idén decemberben Katowicében lesz, alapvető fontosságú abban a tekintetben, hogy életet leheljünk a párizsi megállapodásba. COP24 után Bonnban találkozunk, a klímaváltozásról szóló következő csúcson 2019. júniusában. Ez a román soros elnökség alatt lesz. Románia fő céljai között szerepel hogy Ausztriától, a jelen soros elnökségtől átvegyük a klímaváltozással kapcsolatos politikákat. Ezen kívül a Párizsi Egyezmény jó végrehajtása és céljai között szerepel. Szeretnénk tiszta, egészséges környezetet hagynunk a jövendő generációkról. Nem arról van szó, hogy jobb jövőnk legyen, hanem hogy legyen jövőnk. El vagyunk kötelezve e célok mellett, hiszen megvan a felhatalmazásunk, megvannak az eszközeink, hogy lépjünk. Az idősürget köszönöm. Köszönöm szépen. Allen Kolibánnak az első főfelszólalásért, és most a második felszólaláshoz értünk. Shirin Sharmin Choudhury asszony tartja a bangladesi parlament részéről. Parancsoljon öné a szó. Tisztelt társelnökök, tisztelt ASEP tagok, tisztelt Ellen Kolibán úr, tisztelt szakértők, nagyon jó napot kívánok Önöknek. Nagy megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a klímaváltozásról szóló csúcshoz, és hogy én is tartatok egy felszólalást. Különleges megtiszteltetés, hogy néhány tapasztalatomat is megoszthatom önökkel. A klímaváltozás, a fejlődés és a gazdaság egyik nagy akadálya. Óriási terhet ró a legsebezhetőbb és legszegényebb néprétegekre és éppen ezért a globális együttműködés alapvető fontosságú. Ebben a kontextusban szeretném elmondani, hogy Banglades az egyik legveszélyeztetettebb ország a klímaváltozás tekintetében hiszen a klímaváltozás agregált hatással bír országunk gazdaságára és jólétére, regionális és nemzeti szinten is. Már hallottuk, hogy a két fokos hőmérséklet emelkedés eredménye óriási hatással jár majd, és a világ GDP-jének 2%-át veszélyezteti. Ezt 2001-ben hallottuk. A klímaváltozás tehát szorosan összefügg a gazdasággal. Nagyon fontos az, hogy megfelelően felbecsüljük a szélsőséges időjárási jelenségek kihatását az élelmiszer termelésre, a halászatra és a szociális környezetre. Most nézzük meg a 2007-es előjelzéseket. A klímaváltozás óriási hatással lehet a globális jólétre, ezen kívül a globális fogyasztásra. A klímaváltozás több szegénységhez vezet. Elsősorban a mezőgazdaság érintett, hiszen a mezőgazdaság szorosan összefügg a klímával. Megvizsgálatra került, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek a klímaváltozásnak a mezőgazdaságra. Például 20-30 százalékkal csökkenhet a növénytermesztés. 2000-ben azt hallottuk, hogy 3,8 százalékkal csökkenhet Ázsiában a rizs termelés, ami több millió tonna rist jelent. Ez pedig az országok GDP-nek 3,1%-os csökkentését is jelentheti. Éppen ezért a megfelelő politikákat és stratégiákat kell kialakítani annak érdekében, hogy megvédjük gazdaságunkat. A klímaváltozás hatása a halászatra, állattenyésztésre és növénytermesztésre nagymértékben függ a meteorológiai paraméterektől. Az asszály, a ciklonok, az árvíz, mind-mind óriási mértékben befolyásolja a mezőgazdasági termelést. Szeretnék most egy bangladesi példát idézni. Bangladesben eh, az árvizek rendszeresen tönkre teszik az aratást. 2018-ban 1,2 milliárdos kár volt, és 2 millió ember vált földön futóva az árvize következtében. Banglades a hatodik helyen szerepel 1998 és 2020 között, tehát egy körülbelül 20 éves időtartamban az időjárás viszontagságainak legkitettebb országok listáján. Tehát látjuk, hogy milyen negatív hatása van a klímaváltozásnak a GDP-re is. Banglades már különféle beruházási programokkal próbálja megoldani a növekedés problémáját, de mindenképpen a klímaváltozást is figyelembe kell venni, amikor gazdasági mutatóinkat kalkuláljuk nem szabad elfelejtenünk a természeti katasztrófák és a szegénység közötti összefüggést, hiszen a természeti katasztrófák veszélyeztetik a természeti kincseket, aminek a következménye az óriási gazdasági veszteség. Éppen ezért egy olyan mechanizmust kell kidolgozni, amelyen legjobban hozzáigazodunk az éghajlatváltozáshoz, és a finanszírozást is kidolgozzuk. A finanszírozás tehát alapvető jelentőségű a probléma megoldása tekintetében. Néhány modellről szeretnék beszámolni. Banglades egy sor olyan intézkedést fogadott el, amelyel um, egy fél éves tervben igazodunk az éghajlatváltozáshoz. Ez az átfogó bangladesi igazodási terv, illetve akcióterv. A bangladesi éghajlatváltozási Trust Fundot saját forrásokból állítottuk föl, és miniszterelnökünk az ENSZ-től egy kitüntetést átvehetett ezért. A nemzeti hozzájárulás az ENSZ keretmegállapodásához is nagyon fontos volt – Banglades például a párizsi megállapodásoknál a leginkább kitett országok szószólója volt. Banglades ezen felül pedig alacsony széndiokszid kibocsitású gazdaságot épít ki, és olyan fiskális menedzsmentet dolgozunk ki, amely igazodik a kihíváshoz megfelelő költségvetési forrásokat kell kialakítani, az irányítást, a kormányzást és a kormányzást pedig úgy kell kialakítani, hogy a pénzügyi tervezést más tervezésekkel összekapcsoljuk. Néhány Banglades által elfogadott intézkedésről számoltam be, és szívesen osztjuk ezt meg más parlamentekkel, ha szeretnének többet tudni ezekről a modellekről. Úgy gondolom, hogy minnyáján tanulhatunk egymástól um, ezen a fórumon. Ez a fórum nagyon uh, fontos lesz um, a tagállami parlamentek jövője szempontjából, és így tudunk majd uh, a globális környezetvédelmi parlamenti diplomáciában közeledni egymáshoz, és egy éghajlat ellenálló politikát kidolgozni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm minden szakértőnek, most pedig lehetőségünk van arra, hogy vitát folytassunk, kérdéseket tegyenek fel, észrevételekkel éljenek. Meg szeretném említeni, hogy csak a parlamenti képviselők szólalhatnak fel. Catch the Eye spontán módszerrel szólalunk fel, tehát hogyha egy küldött fel szeretne szólalni, akkor emelje fel a kezét, megadjuk önnek a szót. Javaslom, hogy mindenki úgy kezdje, hogy bemutatkozik, mielőtt elkezdél felszólalását. Ez emlékeztet engem arra, hogy én magam nem mutatkoztam be. Én Nina Gill vagyok, az Európai Parlament tagja, a West Midlands-i választókerületet képviselem az Egyesült Királyságban, és ezen felül pedig az India delegáció alelnöke vagyok valamint az ASEAN delegáció tagja is vagyok, és vezettem a dél kelet-ázsiai delegációt. Egy szóval szorosan együttműködtem a jövő a térséggel is, nem, most értem vissza Kínából. Most pedig Rod, Raj úrnak adnám meg a szót, aki először jelentkezett, utána pedig más, másodjára a jobbra mögötte ülő úr kap szót. Tessék, India, Raj úr. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt vendégek, igen, tisztelt parlamenti képviselők az egész világról, szerte az egész világról, különböző országokból. Az éghajlat és a gazdaság összefüggése elgondolkodható téma. Minek is vagyunk a tanúi? Annak vagyunk a tanúi, hogy az éghajlatváltozás kihat a termelésre, a gazdaságra, a helyi gazdaságra, nem csak Indiában, hanem más kontinenseken, más országokban is. Jobban, joggal említettem a késedelmet a termelésben. ezer kerül veszteséget ért el, csak egy termelő nem csak az éghajlatváltozással magyarázható mindez. India lakosságának nagyon nagy része még mindig mezőgazdaságból él, néha árvíz sújtja őket, néha a szén öm, füstje az elégetett szén füstje, gőzei teszik tönkre a növényeket. Nagyon kitett pozícióban vannak tehát az indiai gazdálkodók. Sokan rákban betegednek meg, és más környezeti öm, tényezők által kialakított betegségekben. Valamit, valamit tennünk kell. Például a szennyvizet beengedik a talajba, a folyókba, megmérgezve ezzel a talajvizet, a kutakat. A hulladék kezelés és feldolgozás igazi krízis helyzetben van Indiában. Számunkra a hulladék kezelés, a hulladék létrejött és kezelése nagyon nagy kihívást jelent. Modi miniszterelnökünk pedig úttörő szerepet vállal abban, hogy ezt a problémát megoldjuk, az éghajlatváltozási megállapodásban is úttörő szerepet játszott. Azóta is folytatja ezt az úttörő szerepét Modi miniszterelnök. Azóta például Indiában jelentősen csökkent a kibocsátások szintje, és csökken az erdők kivágása, deforestráció. De a fejlődő országok segítsége nélkül, hozzájárulása nélkül nem fogjuk tudni a globális éghajlatot, a globális széndiokszid kibocsátást kezelni. Tiszta technológiára van szükségünk, modern technológiára van szükségünk és megfelelő kapacitás építésre is van szükség a fejlődő országokban. A nyugati államok segítsége nélkül, az önök államainak segítsége nélkül nem fogunk tudni előrelépni. A 2020-as cél 100 milliárd dolláros beruházást, befektetést igényel a fejlődő országokban. Az Addis Abebai megállapodás pedig egy olyan menetrendet, egy olyan becsvágyó menetrendet tűzött ki minnyájunk elé, melynek nagyon nehezen tudunk megfelelni. Nagyon lassan halad a munka, ezért felszólítom, kérem önöket, önöket, az Európai Unió tagállamait, képviselőit, az európai intézményeket. Ne feledkezenek meg a fejlődő országokról, összekapcsolódva élünk a világban, és nekünk bizony még mindig szükségünk van az önök támogatására. Arról is tájékoztatnom kell önöket, hogy a széndiokszid kibocsátás jelentősen változik. 5 év alatt 10%-kal sikerült széndiokszid kibocsátásunkat csökkenteni Indiában. Mi több a kormány mm, saját célokkal és egy nemzeti akciótervel, az éghajlatváltozási akciótervet is előkészítettem, és ez jelentős lépéseket tartalmaz. Ez biztos, hogy nagy hatással lesz, és minnyájukat segíteni fogja. A nem foszilis energiahordozók irányában haladunk. Miniszterelnökünk Modi 2022-re kitűzte azt a célt, hogy a napenergiát hasznosítsuk, mégpedig 175 gigabyte mennyiségben. Ezen felül a termikus energia öm, felhasználható, és India ugye öm, egy nagyon napsütötte ország, öm, ezért a szoláris energiát, a napenergiát is fel kell használnunk, így védve a környezetünket. Az éghajlatváltozás az ország sok területén az élelmiszer termelésre is komoly kihatással van. Néha a termények teljesen kiszáradnak, vagy tönkre mennek az éghajlati befolyás miatt. Ilyesmi történt a múltban is, tagadhatatlan, de az elmúlt években egyre gyakrabban sújt le a természet valamilyen csapásával. Ez ellen egy ország, vagy akár több ország bilaterális együttműködésben nem tud fellépni. Igazi multilaterális együttműködésre van szükség, az ázsiai országok, az európai országok, s globuszunk többi országa kell, hogy válvetve együttműködjön annak érdekében, hogy legyűrjük az éghajlatváltozás jelenséget. Fel kell hívni mindenki figyelmét a jelenségre, és azt veszem észre, hogy már a helyi szinteken is egyre nagyobb figyelemmel, érzékenységgel követik az éghajlatváltozás kérdéseit. Hiszen a mindennapi életünkre, a gazdaságra is kihat mindez. Minél több ilyen esemény történik, annál inkább felráz ez bennünket félálomból és naivitásunkból, és ráirányítja a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás komoly problémát jelent. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy megosszam önökkel uh, India kormányának vélekedését a kérdésekről. Thank you very much. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a statementet, ezt a tájékoztatást, ezt a nyilatkozatot. Úgy gondolom, hogy az egyik kérdés, amit a meglátásaiból kihallhattam, kiolvashattam, az az, hogy keresik, hogy milyen támogatás segíthetne önöknek a fejlődő országoknak abban, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat. Nem tudom, hogy a panelistáink, a szakértőink közül bárkinek van-e észrevétele mondjuk a technológia transfer illetően kérem jelezzék, hogyha bárkinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, szaktudása. Nem kell minden kérdésre, vagy mindenkinek válaszolni, de látom, hogy Fülöp-szigeti kollégánknak van válasza. Hát tessék, parancsoljon. Igen. Az ENSZ keret egyezménye az éghajlatváltozásról teljesen világosan beszél a finanszírozásról és a technológiáról. A fejlődő országok a fejlett országok kötelezettsége, hogy a finanszírozást és a technológiát felkínálják a fejlődő országoknak ahhoz, hogy csökkentsék az éghajlatváltozás kiváltó tényezőket, illetve az éghajlatváltozásból eredő hatásokat enyhítsék. Minden más globális megállapodás is áttekintésre kerül annak érdekében, hogy az egyezményben szereplő kötelezettség megvalósulhasson. Az egyik terület, amelyet meg kell vizsgálni a e tekintetben, a kereskedelmi megállapodások területe. Mondjuk a nemzetközi szabadalmak kérdése. A szabadalmak gyakran megakadályozzák a technológiai transfert amelyet a fejlődő országok az éghajlat egyezményben, a Párizsi egyezményben a fejlődő országoknak tettek. Ezeket az egyezményeket is át kell külön-külön vizsgálni. Köszönöm, Banglades Csárdri asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hiszen az éghajlat finanszírozás segítségével nagyon sok kihívásra tudunk választ adni, mely a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok szemben találják magukat. Az ENSZ keret megállapodás, éghajlat keret megállapodás és a Párizsi megállapodás és a zöld ö, alap, valamint a legkevésbé fejlett országok alapjai már működnek, de jelenleg alul finanszírozottak ezek az alapok, ezért úgy gondolom, hogy innovatív vabb megoldásokra volna szükség a fejlődő ország részéről, hogy hozzáférhető és előrejelezhető finanszírozást biztosítsanak a fejlődő országoknak. Igen, ezen a konferencián is emlékeztetnünk kell mindenkit, hogy a fejlődő országokat, hogy tartsák be ígéreteiket. Fontos, hogy konferenciánk megerősítse azt a kérésünket, hogy a fejlődő országok ne feledkezzenek meg ígéreteikről, mi több tartsák azokat be. Nagyon jó, hogy említették a zöld éghajlat alapot. Én a zöld éghajlat alap igazgató tanácsában, borgjában megfigyelőként ülök, a civil szervezeteket képviselem, lassan jövő évre kifut az alap a pénzekből, újra fel kell tölteni az alapfazekat, vagy a fazék alapját, vagy az alapfazekát, fel kell tölteni tehát pénzzel, és a lehető leggyorsabban mindennek meg kell történnie. Most pedig pakisztáni képviselőnket hallgatjuk meg. Köszönöm. Persze Javed szenátor vagyok Pakisztánból. Ezen felül pedig az éghajlatváltozási állandó bizottság tagja vagyok. Örülök, hogy itt lehetek ezen az Ázsia-Európa parlamenti partneri konferencián hiszen úgy gondolom, hogy közösen hatékonyabban tudunk fellépni az éghajlatváltozás ellen, jobbá téve a világunkat a következő generációk, és nem persze magunk számára is. Pakisztán hatalmas áldozatokat tett az egész a világ környezete, a világ ember, az emberisége és a béke érdekében. Ne a jövő választásaira koncentráljatok, hanem a jövő generációkra koncentráljatok, mondta az egyik pakisztáni vezető. Imran Khan vezetése alatt Pakisztán azon ország, az első olyan ország lett, amely a nemzetközi kötelezettségeinek megfelelt. 350 ezer hektár erdőt ö, telepítettünk, több mint egy milliárd fát ültettünk. 13 ezer faiskola működik csupán Pakisztánban, és persze ezek a faiskolák a helyi lakosság megélését is biztosították, és ráadásul 5 ezer zöld munkahelyet teremtettünk így. Az IUCN is segítséget nyújtott ehhez, 150 millió hektár hektárt fogunk betelepíteni 2020-ra, és 350 millió hektárt 2030-ra. Pakisztán tehát az első ország, amelyet, amely a 350 ezer hektáros beerdősítési kötelezettségének meg fog felelni. A WWF auditálta tevékenységünket, ez egy független audit volt, és az auditban kinyilvánították, hogy mind környezetvédelmi, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból siker, sikeres az erdősítési program. Mi több, a Világgazdasági Fórum is elismerte ezt, és a következő lépés, amelyet a pakisztani kormány tesz, hogy 10 milliárd fát ültet el Pakisztánban. That campaign on the launch day we planted és csupán az akció kezdő napján 5,5 millió eh, fát ültettünk el. Még egyszer mondom, 10 milliárd fát fogunk, 10 billion, mondja felszólaló, 10 milliárd fát fogunk elültetni Pakisztánban. Ez biztosítja a zöld energiát, a tiszta vizet, a zöld munkahelyeket. Hatalmas ez a kihívás persze, hiszen az a cél, hogy a teljes terület 25%-a legyen erdős, jelenleg csak 2,5%-a erdős, tehát hatalmas a kihívás, óriási terheket ró ez ránk, de a zöld munkahelyek, a tiszta energia, tiszta víz olyan cél, amely mindenki számára fontos, a források hatékony felhasználása legalább ilyen fontos. Közösen mi tudunk, képesek vagyunk, és közösen mi nekünk kell is hogy magyarul mondjuk, egy szóval képesek vagyunk megoldani a problémát, és, kép, és hajlandók is vagyunk rá. És igazán ezt kell mondanom, hogy nagyon elkötelezettek Pakisztánban a szereplők, elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk a céloknak. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, mindenkinek minden jót kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak. Egy olyan példáról számolhattam be, amely megmutatta, hogy egy kormány politikai szándéka és elkötelezettsége hogyan tudja biztosítani ezt, hogy egy hatalmas kihívásnak megfeleljünk. Még egyszer mondom, 10 milliárd fát fogunk elültetni Pakisztánban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kinyilatkoztatást. Nagy ösztönző ez számunkra is. Most tovább lépnénk, Laos képviselőit hallgatja, hallgatnánk meg. Honorable Kocse. Tisztelt társelnök asszony, Kington a nevem laoszi parlament tagja vagyok. A laoszi delegáció nevében szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy a tizedik Ázsia-Európai Parlamenti Partnerségi Találkozót ilyen kiválóan megszervezték. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a vendéglátásért is, amiben a delegációnkat részesítették. Elnök asszony, a mai vitánk témája rendkívül fontos. A klímaváltozás, a környezeti kérdés, ezek hatása a gazdaságra, ezek olyan témák, amelyekről nagyon sok nemzetközi és régiós fórumon van szó már évek óta, és egy nagyon fontos témává vált klímaváltozás hatásai érezhetők a világon mindenhol, beleértve hazámat, Laoszt is. A klímaváltozás az egyik legnagyobb eh, kihívása a jelenlegi kornak. Egy hatalmas kihívás a mi társadalmunk előtt, a környezet előtt. A hatása, a következményei fenyegetést jelentenek az élelmiszer előállítás szempontjából, a tengerszint emelkedése miatt, a tropusi viharok miatt, ami katasztrofális áradásokhoz vezet. A klímaváltozás valós jelenség. A delegációm szeretné hasonló módon felvetni azokat a témákat, amelyekről Laosban is sokat beszélünk trópusi vihar egy alacsony nyomású laosztott távoli tengeri területről érkezett, és súlyos áradásokat okozott Laosban. Laos mind a 18 régiójában károkat okozott, és ez a vihar továbbra is hatalmas esőzésekhez vezetett. 16 régióban és a fővárosban is hatalmas károkat okozott ez a vihar. 299 faluban okozott kárt, és rendkívül sok családnak el kellett hagyni a lakóhelyét. 54-en haltak meg, és több száz ember eltűnt. 20.516 személynek kellett elhagynia a lakhelyét. A, ez az utóbbi idők legsúlyosabb áradása volt. Több építési területen is hatalmas károkat okozott ez az áradás júliusban. Akkor 40 személy halt meg, 96 személy tűnt el, több mint 600 személynek kellett elhagyni a lakhelyét. Mindez hat az ország gazdasági fejlődésére is, hiszen kicsi a gazdaságunk, és ezért minden ilyen katasztrofának jelentős a hatása. több ezer családnak okoztak kárt ezek a természeti katasztrófák. Az egészségügyben, az oktatásban is hatása van mindennek. 14 olyan körzet van, ahol az egészségügyi központokat ez érintette. 4600 olyan terület van, egység van, ahol az ivavizet nem tudjuk biztosítani, 349 iskola hm, semmisült meg. 16 utat, 52 hidat károsítottak meg ezek az áradások mezőgazdaságban. 114 ezer hektáros rizsföldet eh, érintett mindez több mint 2000 2000-es állatállományt érintett, ezer, több mint ezer sertést, stb. stb. Ilyen hatalmas károkat okoztak ezek az áradások. Ezek a súlyos károk sújtották az országot, és az elektromos rendszer is sérült. A klímaváltozás globális téma. A negatív hatások rendkívül súlyosak, és főleg a szegényebb embereket és a szegényebb országokat sújtja ez. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az összes fejlesztési partnernek, regionális nemzetközi szervezetnek, akik humanitárius támogatást biztosítottak a laoszi nép számára. Külön köszönet azoknak, akik a építési területeken nyújtottak segítséget, ahol az építésnek okoztott kárt az áradás. Ennek azt mondja, a klímaváltás, klímaváltozás tekintetében egy zöld politikát fogadtunk el, 2020-ra 70%-kal kívánjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, és bevezetjük a fa export tiltását. Ez jelentős mobilizációt okozott az egész országban. Nemzetközi szintéren Laos egy sor nemzetközi egyezményt írt alá, ami a klímaváltozáshoz kapcsolódik. Például a Nemzetközi Klímaváltozási Egyezményt, 95-ben a Kiotói protokollt, 2003-ban és a Párizsi megállapodást is nemzeti adaptációs tervet állítottunk fel a klímaváltozás témájában. A katasztrófa kezelésre és klímaváltozási témában is törvényeket vezettünk be. A törvény alapját a nemzetközi egyezmények képezik, mindez jó referencia a jövő tekintetében is a belső-külső együttműködés területén Laos mindig is következetesen támogatta az AZEP aktív szerepét, az AZEM, mint kiegészítő testület feladatait az együttműködés megerősítése területén. A mi Vientianban 2012-ben mi láttuk vendégül a szervezetet. Végül szeretném még egyszer megerősíteni, hogy számunkra a klímaváltozási témák rendkívül fontosak, és a célunk az, hogy kialakuljanak a szükséges feltételek, körülmények, olyan helyzet alakuljon ki, amely támogatja az ázsiai-európai együttműködést, az emberek közötti kapcsolatokat, azért, hogy békében tudjunk élni, és fenntartható gazdasági fejlődést tudjunk elérni, ami támogatja a foglalkoztatást és javítja az életminőséget. Köszönöm. Köszönöm, akkor most rajtam a sor, hogy koordináljam. A következő három felszólalónak szeretném ezt mondani, hogy viszonylag szoros már az idő. Norvégiából jelentkezett a következő felszólaló. Igen, nagyon érdekes volt, hogy meghallgathattam önöket. Látjuk, hogy Európában és Ázsiában nagyon sok hasonló kihívás él Elnök, kérem, mutassa be maga, mutatkozzon be. A Norvég parlamentből érkeztem, a haladó pártát, pártot képviselem, Helge André Nusto a nevem. Klímaváltozási témák, gazdasági témák tekintetében ezt szeretném én is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az multilaterális kereskedelmi rendszer szabályainak a betartását a WTO kereteiben. Más lehetőség nincs arra, hogy biztosíthassuk a fenntarthatósági elveket, a szabad nyitott kereskedelmet. A protekcionizmus erősödése, ami valójában egy kereskedelmi háború irányába mutat, nagyon negatív hatással lehet a globális gazdaságra. Főleg egy olyan időszakban, amikor munkahelyet kell teremtenünk, csökkenteni kell a klímaváltozás negatív hatásait, fenntarthatóságot és befogadó növekedést kell, hogy biztosítsunk. Szeretném felhívni a figyelmüket egy kezdeményezésre, amit idén Davosban norvég miniszterelnök Amat Sulbeck indított. Magas szintű panelt állított fel a fenntartható óceán gazdaságra vonatkozóan. Most hétfőn volt az első találkozója a panelnek New Yorkban az ENSZ közgyűlés keretei között. 10 eh, milliárdos a keret, ez 2050-re, eh, tehát 10 milliárd ember él 2050-re a Földön, ez egyre nagyobb igényt fog jelenteni eh, közlekedés, gyógyászat, élelmiszer, stb. területeken. A fenntartható fejlődés és az óceán kezelés közösen hozzá tudnak eh, járulni a fenntartható gazdaság eh, feltételeinek kialakulásához. Az óceán fenntartható használata rendkívül fontos, ennek kulcsfontosságú szerepe lehet a következő években rendkívül fontos, hogy az európai és az ázsiai tengeri, illetve partvidéken rendelkező országok együtt dolgozzanak, és így támogassák a fenntartható óceángazdaság gazdálkodást. Ez azt is jelenti, hogy tisztítani kell az óceánokat, egészséges óceánt kell biztosítani. A norvég javaslat alapján az ENSZ környezeti közgyűlés elfogadott egy nulla műanyag hulladék az óceánba kezdeményezést. A mikroműanyag és a tengeri hulladékok ellen programot indítottunk Norvégiában és a partnerországokban az egész világon együtt dolgozunk, több ázsiai országgal is együtt dolgozunk ebben a témában, hiszen mindegyünk számára ez egy közös kihívás. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm a felszólását. Szeretném a következő felszólalót megkérni Finnországból, hogy szóljon hozzá. Yes, yes, yeah. Actually, I had that. Uh, Igen. Már részben választ kaptam arra, amit szerettem volna megkérdezni. De azért mégis megkérdezem, hogyha megnézzük a különféle alternatívákat, eszközöket, akkor uh, hogyan próbálják a széndiokszid kibocsátást kézben tartani? Három fajta alternatíva létezik. Az egyik a piaci alapú megoldás, ez a kibocsátás kereskedelem, ahogy ez az Európai Unióban is működik. A másik lehetőség a szabályzás tehát a jogi szabályzás, ami azt jelenti, hogy a jog szabályozza, hogy mi megengedett és mi nem. Ez egy másik alternatíva. A harmadik alternatíva pedig a technológiai együttműködés ezen a téren, amely segít a széndiokszid kibocsátásokat csökkenteni, tehát nem tudom, hogy önök számára melyik a legvonzóbb lehetőség. az ázsiai országokban, amelyeket önök képviselnek? Úgy gondolom, hogy a kiotói jegyzőkönyv nem igazán hatékony, hogy a célok elérését biztosítsa. Egy nagyon élénk vita zajlik a nemzetközi tárgyalásokon, hiszen nagyon sok nem piaci alapú megközelítés van, és igazából azt halljuk egyrészt, hogy növeljük a piaci alapú megoldást, másrészt azt halljuk, hogy inkább a nem piaci alapú megoldásokat kell előnyben részesíteni. Számunkra a leglényegesebb, illetve a leghatékonyabb az lenne, hogyha át tudnánk állítani az energiánkat megújuló energiaforrásokra, foszis helyett. Tehát ez nem vagy-vagy helyzet, hanem olyan kormányzásra van szükségünk, amely megadja a kormányzatoknak a megfelelő kezdőlöketet, hogy eh, más lépéseket tegyenek, illetve hogy frissebb lépéseket tegyenek, hogy eh, az energiát átállítsák megújuló energiára. Hogy legyen tényleg egy világos ütemterv, a foszilis energiaforrások kivezetésére. Számos ázsiai országban nagyon fontos, ambíciózus nemzeti menetrendek vannak a párizsi célok elérésére, de vannak olyan országok, ahol még mindig szén alapú gazdaság van, Ázsiában is. Szerintem a jogalkotásnak igazolnia kell, hogy megvan a politikai akarat a szén alapú gazdaság leváltására. Kína például nagyon ö, nagy lépést tett előre a napenergia tekintetében, ez pedig példaértékű lehet más ázsiai országok számára is látunk megállapodásokat például a WTO keretein belül, amelyek megakadályozzák ezt. Kína példája is ezt mutatja. Tehát szerintem egy világos politikai akaratot kell felmutatni, hogy a technológia transfer előtt ne legyenek akadályok. A technológia alkalmazása pedig fontos. Éppen ezért nagyon fontosak a nemzetközi szabadalmi megállapodásokat, amiket át kell tekinteni, úgy, mint a szerzői jogdíjakat. Köszönöm a kérdés. Nagyon érdekes volt, mivel ázsiai szempontból szerette volna hallani a választ, szeretné megemlíteni, hogy szerintem sem vagy-vagy helyzetről van szó. Az összes fáradozást össze kell fogni. Igen, hát nagyon fontos a jogalkodás, ez így van. Hiszen nagyon nehéz lehet a politikai akarat nélkül elérni, amit el akarunk érni. Tehát szerintem ez nem kérdés. Nagyon lényeges a technológia transfer, és a kapacitás építés, a pénzügyi menedzsment, megfelelő költségvetés kialakítása, és a célok integrációja nemzetközi fejlesztési tervekben. Még akkor is, hogyha Ázsiáról beszélünk, akkor is nagyon fontos az, hogy hol helyezkedik ez el. Nagyon fontos, hogy a kritikus területeket is azonosítsuk, hogy a különféle módszereket is valahogy össze tudjuk fogni. Köszönöm. Egy megjegyzést tennék hozzá Kína szempontjából. Személyesen úgy érzem, egyetértek a szakértővel, hogy a piac nem feltétlenül hatékony. Van egy különleges dolog Kírá, Kínában, és ez nagyon alapvető, hogy Kína politikai vezetősége és a kínai politikai rendszer, a szocializmus rendszere nagyon fontos szerepet játszik. Kína nagyon centralizált ország, és személyesen úgy érzem, hogy ez nagyon lényeges tényező. Abban a tekintetben, hogy ezt az egész dolgot előre mozdítsuk. Nem tudom, valaki más hozzá szeretne szólni? Igen? Szeretném megkérdezni, elnök úr, hogyha van igazság abban, amit például a BBC mond. A BBC az szerintem még mindig nagyon megbízható média. műhold fotók azt mutatják, hogy több száz szén erőművet építenek Kínában. Ez igaz? Szerintem nem értettem teljesen. Akkor megismétlem a kérdésemet. A nemzetközi médiában, a hírekben láttunk műhold felvételeket, amelyek azt mutatják, hogy Kínában több száz új szénerőművet építenek. Tehát Kína centralizált állam, tehát akkor gondolom tudja, hogy igaz-e. Én ezt a BBC-től hallottam. Semmit nem tudok erről mondani, mert semmilyen információm nincs erről. Hogyha ilyet észlelünk, akkor ezt eh, nyilvánvalóan megállítjuk, de nem rendelkezem információkkal. És köszönöm a kérdést. Akkor most térjünk át a következő felszólalóra Indonéziából. Saját nyelvét használja, és mi a tolmácsolást hallgatjuk majd. Thank you. A good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Delegasi yang terhormat. Honorable Chairperson, distinguished delegates. Igen, tisztelt elnök úr, képviselő hölgyek és urak! Mindenek előtt szeretném eh, az Európai Parlamentnek kifejezni hódulatunkat, megtisztelésünket, Untuk kontribusi pada diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's dis- Mi szeretnék hozzászólni a mai vitához. Berbagai pandangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimedia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 Indonesia shares the... Indonézia is osztja azt a globális nézetet, hogy a klímaváltozás egy több dimenziós kihívás, és éppen ezért multidimensionális válaszra is van szükség. A gazdaság tekintetében meg vagyunk győződve, hogy össze kell hangolni a gazdasági szükségleteket a környezeti fenntarthatósággal. Indonézia kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzeti politikáját a zöld növekedés szolgálatába állítsa. Éppen ezért szólnék az RDDD pluszról, ami egy moratórium az új eh, erdőkoncesszió tekintetében. A moratórium célja az, hogy a földfelhasználást jobban szabályozza. Ugyanúgy, mint az adatgyűjtést és az információs rendszert. Ez nagyon fontos, hogy elérjük Indonézia alacsony kibocsátási céljait. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in our látunk nagyon jó példákat is arra, hogy hogyan tudjuk fenntartató módon termelni a pálmaolajat. Nagyon fontos a nemzeti normák, nemzetközi normákhoz való illesztése. A kormány fáradhatatlanul újítja a pálmolaj kitermelésére vonatkozó koncesziókat. Nagyon fontos az, hogy a pálmaolaj kinyerése után újra kell telepíteni a fákat. A képviselőházban új törvényt tárgyalnak, amely a pálmaolaj kitermelésével foglalkozik. És nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy a pálmolaj tekintetében az emberi jogokat is figyelembe veszik. Terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers eh, diversifikasi Renewable energy continues to be our a megújuló források jelenthetnek megoldást arra, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátásainkat az energia politikában mindenképpen környezetbarát energiaforrásokat kell alkalmazni, és az IRENA ügynökség, eh, ügynökség pedig 7,7 millió embert foglalkoztat eh, világméretekben. Nagyon fontos az, hogy eh, tudatosítsuk a megújuló és fenntartható energia fontosságát néhány napja egy világparlamenti fórumot tartottunk, melynek célja a fenntartható fejlődés elérése volt. Ez a fórum Indonézia kezdeményezésére jött létre. Ebben az évben a fórum 46 ország képviselőivel cserélt eszmét az energia, fenntarthatóság és diversifikáció, valamint a biztonság tekintetében. Ladies and gentlemen,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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant role Of Nagyon fontos szerepet játszunk a gazdaság, játszik a kereskedelem a gazdaságban, és hozzá összefügg a széndiokszid kibocsátással. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozást segítő technológiákhoz mindenki hozzáférjen, és az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiát alkalmazhassuk. A környezetvédelmi áruk kereskedelmét támogatni kell, a WTO, amely az egyetlen szabályalapú multilaterális világkereskedelmi rendszer, tárgyalás zajlik az IGA-ről, a környezetvédelmi uh, változást szolgáló javak kereskedelméről, az APAK vezetők abban egyeztek meg 2012-ben, hogy ezen termékek vámiát csökkentik. Úgy gondoljuk, hogy fel kell gyorsítani az IGA e tárgyalásokat annak érdekében, hogy minél hamarabb támogatni tudjuk a Párizsi megállapodás széljait,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 telah tersedia eh, sementara inisiatif seperti pembangkit listrik TPA eh, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat eh, regeneratif. Thank you. The last point that I would like to raise is in relation to circular. Végezetül pedig a körforgásos gazdasághoz szeretnék hozzászólni. Indonézia kormánya a lineáris gazdaság irányából próbál a körforgásos gazdaság irányába ellépni, így könnyítve a környezeti terheken. Például a szilárd hulladék kezelés politikáit bevezették, és a hulladékból való energia is fontos cél, próbáljuk tehát a regeneratív energiaforrásokat helyzetbe hozni. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönjük szépen. Igen, tisztelt indonéziai parlamenti képviselő felszólalását. Nagyon sok pozitív gondolat fogalmazódott meg a felszólalásában, és a pálmaolaj kérdéséről is beszélt, amelyről um, heves vita zajlott itt az Európai Parlamentben, illetve közöttünk e, az Európai Unió és Indonézia és Malajzia között. Azt hiszem, hogy pálmaolaj ügyben egy olyan kompromisszumot sikerült megkötnünk, amely mindenki elégedettségére szolgál. Az európai parlamenti képviselők meglátogatták a telepeket, és elégedettek voltak. Nem tudom, hogy a szakértőink szeretnének-e hozzászólni ezekhez a kérdésekhez, amelyek ez idáig elhangzottak hogyan lehet a környezetvédelmi javakban való kereskedelmet növelni. Én nem tudom, mi van-e észrevételük ezzel kapcsolatban. On, it's up to you if you want to comment. Okay, but, but lo, lo, lots of interesting ideas. Minden esetre nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk, és egy másik kérdést is ki szeretnék emelni, melyet norvégiai kollégánk vetett fel, ez pedig a műanyagra vonatkozott. Hogyha már mindenki szólt, akkor talán érdemes volna erre a kérdésre visszatérni. Most pedig Francesco Giacobi, Olaszország szenátora szólal fel, és persze ez nem az összefoglaló beszéd, amelyet a végén fog tartani, hanem ez most a saját jogam való felszólalása lesz. Elnök asszony, igen, ez egy teljesen más felszólalás, erre gondoltam eredetileg, és mindaz, amit hallottam, megerősíti mondandómat. Ez személyes véleményem, tehát nem összefoglalom az itt elhangzatokat. Meg szeretném köszönni, hogy felszólalhatok, és az ASZEM közgyűlését gazdagíthatom. Ahogyan kínai barátunk Yangtze mondta korábban, angolságomat. Huszonhat éves koromban Szicíliában tanultam. Um, erős a szicíliai akcentusom, tehát hogyha nem értenek, akkor szívesen olaszra váltok. Három kérdést, és ezzel összefüggően három ügyet szeretnék felvetni, és három kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Um, Teljesen egészében egyetértek azzal, hogy az éghajlatváltozás nem ismer határokat. Ez a bevezetőben hangzott el, és ez egy nagyon fontos kijelentés. Ez egy közös probléma. Hallottunk norvég barátainktól is erről, hogyha az óceánról beszélünk, akkor nagyon sok országot, partjait most az óceán, és sok ország életét befolyásolja. Másrészt Nemzeti fellépésről, nemzeti éghajlatváltozás csökkentő intézkedésekről hallottunk ma, de sokat nem hallottunk ez idáig a közös erőfeszítésről hogy szomszédos országok esetleg közös projekteket indítottak van útjára. Közös problémáról van szó, ezért a szomszéd országok fontos volna, hogy együttműködjenek. Kérdezem, hogy nem bíztathatnánk, ösztönözhetnénk el szomszédos országokat az ilyen projektek indítására. Második kérdésem, mi történt idáig, mit tettek idáig? Az olasz parlament tagjaként elégedettnek mondhatom magamat, hogy Olaszország a kiutói jegyzőkönyvet ratifikálta, megfelelt az itt foglalt céloknak, a Párizsi 2020-as célok elérésén is dolgozunk de gyakran még Olaszországban is felteszem a kérdést, mi változott, mit tettünk annak érdekében, hogy az embereket tájékoztassuk, rábírva őket arra, hogy mindennapi életükben, mindennapi viselkedésükben, döntéseikkel befolyásolják a célok elérését. Ez nem egy sportversenyben való cél, amelyet el akarunk érni, nem. Az változási célok életünket jobbítják. Mit teszünk tehát, kérdem én, annak érdekében, hogy megnyerjük a lakosság széleskörű támogatását e projektnek. Nos, sajnos sokat ez ideig nem tettünk. Volt reklámkampány, de el kell érnünk az embereket. Ez pedig a harmadik felvetésemre vezet át ez pedig a gazdaság kérdése. Az éghajlatváltozás megítélésem szerint jelentős gazdasági lehetőségeket hoz létre, nagy nyereséget ígérve. Sok országból hallottunk arról, hogy környezetbarát technológiára van szükségük. Együttműködési programokat akarnak ö, kialakítani, segítve így például a termőföld jobb felhasználását, az olyan gépek alkalmazását, amelyek eh, környezetkímélőek, éghajlatkímélőek. Márpedig mindez lehetőséget kínál a fejlett országok számára is. Azon országokra, mint Olaszország is, akik azzal büszkélkednek, hogy az egyik legjobb gépgyártó ország vagyunk a világban. Az egész világa használják az olasz finom mechanikai termékeket. Kérdezem tehát, mit tettek a kormányok ez idáig, és mit tegyünk mi, jogalkotók, hiszen jogalkotók vagyunk, annak érdekében, hogy tényleg olyan szakpolitikákat hajtsanak végre a kormányok, amelyek céljaink elérésében segítenek. Mit tegyünk, kérdezem még egyszer. Hogy e nagy projekt sikerre vihető legyen, és hogyan használjuk fel az ebbe befektetett pénzt úgy, hogy a leghatékonyabbak legyünk, és hogyan ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy azokban az országokban, ahol ez a technológia nincsen jelen, alkalmazhassuk ezt a technológiát élve a gazdasági esélyekkel is. Utolsó észrevételem pedig az, hogyha a leginkább sújtott vagy érintett országokban <laughs> nem jelünk meg, akkor nem lehetünk sikeresek. Gondoljunk csak arra, hogy a migráció gyakran természeti katasztrófákkal függ össze. A gazdasági elemzésekből nem hagyhatjuk ki ezt a szempontot. Nekünk az a szerencsénk, hogy fejlettebbek vagyunk, jobb, fejlettebb technológiával rendelkezünk, hatékonyabban tudunk fellépni, de ne feledkezzünk meg arról, hogyha a leginkább sújtott országokat nem segítjük, akkor nem csak ők nem fognak előre lépni, hanem olyan emberi és szociális krízisbe kerülnek, amely kiváltja majd a migrációt, ezt pedig nem akarjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nagyon sok érdekes felvetéssel gazdagított bennünket. Az első észrevételére, kérdésére válaszként, hogy többet kell beszélnünk a közös fellépésekről a szomszédos államok között. Néhány héttel ezelőtt az ASEAN parlamenti fórumán vettem részt, és először éreztem azt, hogy a képviselők, a tíz ASEAN országból jövő képviselők mind nagyon hasonló hangütésben beszéltek az éghajlatváltozásról. Ez nagy változás az elmúlt évekhez képest, és ebből a vitából, ebből az eszmecseréből remélem, hogy megszületnek a projektek. Beszéltünk ugye pálmaolajról, ez nem csak Indonéziát érinti, Maláziát is. Sőt, az egész környezetet meghatározza a pálmaolaj termelés módja Dél-Kelet-Ázsiában. Tehát ha valamit tesznek pálmaolaj ügyben, akkor ezt a szomszéd államokkal válvetve kell tenni. Az Európai Unió is egy ilyen projekt, felismertük, hogy sok szakpolitikai lépésben hatékonyabbak vagyunk közösen. Vannak olyan projektek, amelyek minden ágazatra kiterjednek. Én például a fenntartható finanszírozással foglalkozom, de más kollégáim például a körforgásos gazdaság kérdésével foglalkoznak vagy a fenntartható közlekedés és szállítás kérdéseivel foglalkoznak. Hát Pél ura asszonynak szegezem a kérdést, vannak -e olyan projektek e területen, amelyekről beszámolhat? Harmadsorban pedig a jelentős lehetőségekről érdemes beszélni, amelyek itt a fejlődő országok számára megnyílnak. És itt felmerül a kérdés, hogy nekünk, mint szakpolitikai döntéshozóknak mit kell tennünk. Román kollégánkat kérdezem, talán tud erre választ adni, hogy hogyan tudjuk az embereket jobban bevonni, hogyan tudjuk őket jobban megnyerni ennek az ügynek. A szenátor arról is beszélt, hogy leginkább öm, sújtott államokat, államokkal is párbeszédbe kell keverednünk. Épp ilyen módon, tehát a bangladesi kollégának adom meg a szót, hogy észrevételezze mindezt, amit itt elhangzott, hiszen Banglades valóban az egyik legsúlyosabban érintett ország. Bármilyen sorrendben önöké szót tessenek parancsolni. Ami a projektek támogatását illeti. Nos, ezzel kapcsolatban megerősítem felszólalásomat, hogy a zöld éghajlat alap feltöltését kezdjék meg. Talán az olasz kormány már ajánlást akar tenni. Olaszország volt az egyik első ország, amely a szene, szén alapú erőműveket 2020-ig ki akarja vezetni. Talán önök lesznek az első ország, amelyek a zöld alap következő ciklusban való feltöltésére ajánlatot, ígéretet, felajánlást tesznek. A zöld éghajlat alap projektjein még van mit javítani, de mégiscsak azt mondhatom, hogy nagyon sok nagyon jó projektet finanszíroztunk a fejlődő országokban az alapból. <clears throat> Persze, mint egy két évbe ter- telik, mire a projekt beadásától a finanszírozás megtörténik, de éppen ezért kérek mindenkit, hogy jó előre gondolva biztosítsák a zöld éghajlat alap finanszírozását, hiszen ez az ENSZ legfontosabb, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének legnagyobb finanszírozási eszköze. Ha a zöld éghajlat alap nem ö, tudja finanszírozni a projekteket, akkor ez egy elvesztegetett lehetőség lesz. Próbálok egy-két kérdésre, olasz kollégánk egy-két kérdésére válaszolni, illetve az elnök asszony által feltett kérdésekre válaszolni. Először is azt kell mondanom, hogy az éghajlatváltozás más-más arcát mutatja más-más országokban, és a világ más-más pontjai más-más kihívásokat jelent. Én egy mérsékelt égüvi országból jövök, egy ilyen országban, mint a miénk, hosszabb időbe tartotta, még megértettük, milyen kihatása van az éghajlatváltozás. De az elmúlt években olyan jelenségekkel találkozunk, melyek korábban nem jelentkeztek, árvizek, dezertifikáció, sivatagosodás. Ráadásul az árvíz meg a hosszú is időszak szorosan követte egymást, tehát szélsőséges időjárási körülmények tanúi vagyunk, és az emberek kezdik megérteni, hogy ez az éghajlatváltozás okán van így. De mondom, mindenhol más szű igényekre, kihívásra van szükség, más kihívások vannak, Éppen ezért egy közös megegyezésre van szükség a politikai szinten. Hogyha azt mondjuk, hogy változásra van szükség, vagy ki kell vezetni a szint, hát ahol, akkor ehhez bátorságra van szükség. Pszichológiai szinten az ember öm, nem akarja változást, fél tőle, öm, ellenáll a változásnak. Másrészt ez a változás nem is nagyon kellemes változásnak ígérkezik, de a jó hír, visszatérve a technológiai kérdésre az, hogy ma a költségek már viselhetőek. Nem úgy néhány, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a technológiákat csak um, kipróbálták. Már ezek a technológiák piacképesek és ma már igazán vállalható, hogy valaki egy hosszú távú terv keretében a fenntartható technológiákra áll rá. Ami pedig a szomszéd országok közötti együttműködési projekteket illeti, valóban lehet, hogy ez az következő lépés, következő szintje az együttműködésnek. Európában gyakran cserélünk eszmét, vitázunk, beszélgetünk az energiaellátás biztonságáról és az energiapiacról. Ez az a nagy, az a nagy félelem, amely vezet bennünket, hogy nem rendelkezünk kellő egységes energiapiacsal, és ilyen módon mindenki a foszilis forrásokhoz nyúl vissza kvázi öm, tartalékként, de hogyha létrejön az egységes energiapiac, létrejöhet a nulla karbon szindioxid kibocsátású gazdaság. Az éghajlatváltozás esélyt is jelent, mondta az egyik felszólaló. Teljesen egyetértek velem. Amit pedig a norvégiai haladópárt képviselője az óceánokról mondott, nos, beszédemben én a technológiáról és a bátorságról beszéltem, mint két lehetőségről. És van egy olyan projekt, amely a tengeri moszat farmokra vonatkozna. Ez két problémát oldana meg. Egyrészt a moszatok öm, nagyon jó öm, forrást jelenthetnek, másrészt pedig öm, hatalmas széndiokszid megkötő lehetőség rejlik bennük, mi több a moszatok, algák a föld új tüdejévé válhatnak. Néha egy megoldás megoldást jelenthet a világ egyik felén, a másik felén, nem például mi nem félünk hozzá az óceánokhoz a mi országainkban. De más lehetőségünk van, például a legnagyobb ősi vagy érintetlen erdő területek Európában nálunk vannak. Azaz bátorságra van szükség, és politikai vitát kell nyitni, és bátorsággal, bár a világ különböző pontjai más-más megoldást találva, de végül is megoldást találhatunk e globális kihívásra. Uh, my response. A válaszom arra a kérdésre, hogy a fejlett országok hogyan tudják a sérülékenyebb országokat segíteni, pont az ilyenfajta platformok, Európa-Ázsia partnerségi fórum, ezek a legjobb helyek, ahol meg tudjuk vitatni a jövőbe vezető lépéseket, és konstruktív együttműködést tudunk kialakítani ezen fórumok segítségével. Ilyenfajta módon a legsérülékenyebb országokat is segíteni lehet, stratégiai mechanizmus lehet felállítani, annak érdekében, hogy ez működjön, és az együttműködés ezen stratégiai szerkezeteken, struktúrákon keresztül tud működni. Konkrétan Bangladesre, hazámra térnék át, amely talán az egyik legsérülékenyebb ország a klímaváltozás okozta hatások tekintetében egy klímaváltozási alapot állítottunk föl saját forrásokból. A fejlett országok, ha gondolják, hozzá tudnak járulni ehhez az alaphoz. Saját forrásunkból állítottuk föl az alapot, befektetési, beruházási terveket támogatunk az alappal, a klímaszektorban, erdőgazdálkodásban, egy 2100-as másik alapítványt is fölállítottunk. Az, ennek a célja, hogy hatékony legyen a végrehajtás a klímaváltozás elleni harcban. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a érdeklődést felismerjük, hogy fölálljanak ezek az együttműködések, de mindenek előtt talán a legfontosabb, a politikai szándék azon országok részéről, akik ilyen partnerségi kapcsolatot szeretnének kialakítani. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Táj, tájföldi képviselőknek túl sokáig kellett uh, várniuk, de még önök után is lesznek felszólalók, úgyhogy most megadom a szót a tájföldi delegációnak. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökök, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani, hogy megoszthatom önöket tájföld tapasztalatát. A klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás az emberiség előtt. Ez tagadhatatlan. Nem ellenőrizhető a természete a klímaváltozásnak, hatékony tervekre van szükség, és ezek hatékony végrehajtására minden országban, és nagyon fontos az érdekelt felek együttműködése mindegyik szinten a problémák megoldása érdekében. A Nemzetközi Munkagyi Szervezet becslése szerint a klímaváltozást 1,2 milliárd munkahelyet érint, főleg a mezőgazdaságban, a halászatban és az erdőgazdálkodásban ezért a klímaváltozási vezetéssel foglalkozó személyeknek proaktívabb módon kell föllépniük. Proaktívabb megközelítésre van szükség, hogy a közös elveket tiszteletben tudjuk tartani, de figyelembe kell venni a kapacitás sokban megjelenő különbségeket is. Az ENSZ keret megállapodása, az ENFCCC, és felhívja a figyelmet arra, hogy a fejlett országok vezető szerepet kell, hogy játszanak az üvegházhatású kibocsátások csökkentésében, és segíteniük kell a fejlődő és legkevésbé fejlett országokat a saját tapasztalataik alapján. Hölgyeim és uraim! a földrajzi adottságai miatt a klímaváltozás hatása hazámban már évtizedek óta megjelent. 2011-ben volt ennek egy eklatás példája, amikor az elmúlt évszázad legnagyobb áradását kellett, hogy megéljük. Több mint két harmadát elárasztotta a víz az országnak. Ez súlyos kárt okozott a gazdaságnak, az iparnak, a társadalomnak. Nagyon sok gyárat kellett bezárni. Ez munkanélküliséghez vezetett illetve elvesztettük a befektetők bizalmát is. A világbank becslései szerint a károk 44 milliárd dollár tette ki. A táj gazdaság sérülékeny, a klímaváltozás kezelése egyik legfontosabb prioritás számunkra. A gazdasági, szociális terveinkben mindenképpen számolnunk kell a klímaváltozással. 2010-től nemzeti klímaváltozási keret tervet dolgoztunk ki. Ennek a fontos részei a kapacitásépítés, a hatások enyhítése és az adaptáció. Úgy gondoljuk, hogyha erősítjük a kapacitásokat, és így tudjuk kezelni a klímaváltozást, főleg a sérülékeny szektorokban, mint például a vízforrások, a hulladékgazdálkodás, a mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság, ez fontos lehet azért, hogy csökkenteni tudjuk a klímaváltozás hatásait. Hölgyeim és uraim, parlamenti képviselőként fontos számunkra, hogy a hatékony eszközöket dolgozzunk ki a globális kihívások kezelésében fontos eszközökről van szó, például a hatékony eh, rendeletek, hatékony törvények szükségesek. Nem csak frissíteni kell ezeket a törvényeket és eh, rendeleket, hanem eh, átfogó módon kell ezeket megfogalmazni. Figyelembe véve, hogy milyen gazdasági hatásai vannak a klímaváltozásnak, Tájföld esetében több jogalkotási munkát indítottunk, ezek már a parlament elé kerültek. Ezek célja többek között, hogy a Párizsi megállapodást ratifikálni tudjuk, és hazai szinten pedig a környezet megőrzése, a források kezelése, és az energiapolitika kialakítása fő témái ezeknek a jogalkotási tevékenységeknek. Így lehet garantálni, hogy a kormánynak hatékony jogi eszköz legyen a kezében a problémák kezelésére. Hölgyeim és Uraim, a 2011-es hatalmas áradások miatt Tájföld most már sokkal jobban odafigyel a klímaváltozásra és az ezzel kapcsolatos témákra, nem csak az állami és a magánszektor feladata, hanem az egyéneknek is feladata, hogy a klímaváltozást figyelembe vegye. Teljes támogatásra van szükség az összes érdekelt fél részéről. Mindenkinek együtt kell működnie azért, hogy a Föld jobb helyé váljon a következő generáció számára. Köszönöm. Köszönöm szépen a tájföldi felszólalást és Üdvözlöm a felszólalását. A Fülöp-szigetek, utána még Vietnám, Ciprus és még két delegáció fog szót kapni. Most lezárnám a listát, mert más nem jelentkezett a Fülöp-szigeteki képviselőtnek adom meg a szót, de kérem, hogy rövidre fogja a felszólását. Igen, rövid leszek, csak egy kérdést szeretnék föltenni. Többen hangsúlyozták a klímaváltozás finanszírozásának fontosságát, például olyan fórumokon, mint az ASEM. A legfontosabb dokumentum, amit az ASEP ten írni fog, az a nyilatkozat, amit holnap fogunk elfogadni. Lehet, hogy tévedek, de számomra úgy tűnik, hogy a nyilatkozat nem tartalmazza, nem utal a klímaváltozás finanszírozására. A szakértőköz az lenne a kérdésem, hogy javasolnák-e azt, hogy az a nyilatkozat, amit holnap elfogadunk, fedje le, foglalkozzon a klímaváltozási finanszírozással is. A szövegtervezet alapján az egyetlen bekezdés, amely valamennyire utal a klímaváltozás finanszírozásra, ez a 26-os bekezdés. Szeretném tudni a szakértők részéről, hogy önök szerint megfelelően kezeli a kérdést. Az e- ASZEP 10 fölhívja a kormány és nemzetközi donorokat, a szakpolitikák koordinációjára, a klímaváltozási intézkedési mechanizmusok továbbvitelére, a Párizsi megalapodásnak megfelelően, stb. Nem tudom, hogy ez megfelelően kezeli-e a klímaváltozási finanszírozás kérdését. Ha nem, ha az a véleményük, hogy nem, akkor ugye még ez egy lehetőség a számunkra, akkor esetleg kérdezném, hogy az a véleményük, hogy ha mennyiben az eljárási szabályok lehetővé teszik, hogy még módosítani tudnánk a nyilatkozatot. Ez lenne a kérdésem a szakértőkhöz, hogy a nyilatkozatban kezeljük -e ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Én már is választ tudok adni. Volt egy lehetőség a módosításra, a nyilatkozat módosítására, a mielőtt megkezdődött a találkozó. Körbe küldtük minden tagnak. Van egy végső szövegezési, vagy volt egy végső szövegezési ülés ma délelőtt, amikor bármelyik delegációnak meg volt a lehetősége, hogy felszólaljon. Sajnálatos módon a nyilatkozathoz most már csak a egyetértés lehet adni, nagyon nehéz lenne most ezt újra módosítani. De följegyzem, megjegyzem a hozzászólását, a klímaváltozási finanszírozást jobban kéne hangsúlyozni, esetleg ezt egy jövőbeni ASZEP nyilatkozatba be lehetne venni. Mindenki most már elfogadta a nyilatkozatot, sőt már a weboldalra is kikerült, úgyhogy most már nehéz lenne újra meggyőzni az összes partnert az ASZEP keretei között, hogy módosítsuk a nyilatkozatot. Hogyha aggályai vannak ezzel kapcsolatban, akkor ezt följegyezzük, és nem tudom, hogy a panel részvevői szeretnének-e hozzászólni, de az idő megtakarítás érdekében inkább a többi felszólalt hallgatnám meg. Minden esetre följegyeztem a hozzászólását, és biztosítani fogom, hogy a szervezők meghallják, amit mondott. Csak egy rövid reakció, elnök asszony. Igen, eljárási szempontból ez igaz, hogy most már nem lehet módosítást vezetni. Azért szeretném a szakértők véleményét meghallgatni, hogy szerintük fontos lenne foglalkozni ezzel majd a végén kezeljük ezt a kérdést, mert még három delegációnak kell megadni a lehetőséget, hogy felszólaljanak, már nincs időnk. Azt javaslom, hogy a végén, az ülés végén visszatérünk, mindegyik szakértő reagálni fog a kérdésére. Köszönöm, elnök asszony. we have to make a quick move forward, and I would like. Most szeretném következő felszólalót megkérni, hogy tartsa a hozzászólását. Nei képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. Azzal kezdeném, hogy a francia elnököt idézem, Holland miniszterelnököt. Az emberek tönkreteszik a természetet, kárt okoznak a környezetnek, ezért az emberek felelősek a jövő generációkkal szemben. A klímaváltozás egyértelműen az emberi tevékenység eredménye, széndiokszid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátása miatt merül fel, foszilis energiahordozók felhasználása és az ipari tevékenység okozza. A Nemzetközi Klímaváltozási Panelen az a megállapítás született, hogy jelenlegi trendek, hogyha folytatódnak, akkor 2000 30-ra 4,8 fokkal lesz magasabb a hőmérséklet, és 2 cm lesz magasabb a tengerszint. A kibocsátás az a terület, ahol a foszilis energia hordozók felhasználását kellene korlátozni. A klímaváltozás más aspektusa a A másik probléma azt jelenti, hogy itt konkrét cselekvésre van szükség, nem lehet várakozni. Kormányközi panel is fölállt 2012-ben ebben a témában. Az erdőírtás szintén a következő probléma, és ez nem csak a tropusi erdőket érinti. 10-15-20 százaléka járul hozzá a globális kibocsátáshoz ez, és nagyon vulnerábilis az ökoszisztéma nagyon sok hegyvidéki területen. Kárt okoz a biológiai sokféleségben is mindez. a kibocsátás globális szinten a politikai vállalás ellenére a 2015-ös Párizsi megállapodás ellenére növekszik, és ez is mutatja, hogy néhány ország mennyire sérülékeny ezekben a témákban. Gyakorlatilag három témát kell említeni, magasabb hőmérséklet, változó időjárás és a tengerszint emelkedése. Széndiokszid kibocsátás miatt emelkedik a hőmérséklet a partvidéki területeken, ez különös problémát okoz, ez több száz millió embert érint, és ez most már biztonsági problémához is vezethet, hiszen fokozza a migrációt. Egy tanulmány szerint szoros a kapcsolat a klímaváltozás, az nagy elsőzések és a hurrikánok viharak között extrém elsőzések alakulnak ki, és ez áradásokhoz is vezet. Különösen a sérülékeny országokban okoz rendkívül károkat mindez. erdőtüzek is kialakulnak, bizonyos országokat érint ez különösen, és az őslakos népségeknek, népeknek okoz súlyos károkat. A szárazság a következő probléma, ami termelék, a föld termékenységét jelentősen csökkenti, az élelmiszerellátást akadályozza, és ez újra biztonsági problémához vezet. Az 2007. augusztus 7-én egy egyezmény született az ENSZ FCC megállapodásról van szó, keretmegállapodásról van szó a dohai megalapodáshoz kapcsolódott ez. Ezek a megállapodások foglalkoznak a fejlődő országokkal, de jogilag kötelező elvárásokat nem tartalmaznak ezek a megállapodások. a teljes klímaváltozás, klímakibocsátáshoz képest csak a 0,017 ezrelék az, amire vonatkozik ez a, vonatkoznak ezek a megállapodások. A közös felelősség elvének a hangsúlyozása fontos ilyen aspektusból. A Párizsi megállapodás 2015 december 15-én írtuk alá, és 2016. szeptemberében vett hatályossá fontos mérföldkövet jelentett, hiszen fontos a többféle kialakítással rendelkező napenergia panelek használata is ezen a területen, illetve a kőolaj, a gáz, ipar területén is jelentősek a befektetések, jelentős tervek érvényesek már a kibocsátás csökkentés érdekében. 2050-re 20%-os csökkentést céloz meg a megállapodás. Az energiafogyasztásban is 60%-os csökkentés a cél 2000 19-es szinthez képest 2050-re. A megújuló energiaforrások esetén is a 10%-a cél, illetve 35%-ra kívánjuk emelni ennek az arányát. A teljes földterület 55%-át érinti mindez. Együttműködünk Japánnal, több ipari vállalkozás, a nukleáris energia felhasználása területén is. ...2018 áprilisában indítottunk egy fontos projektet a esőerdők nagyon fontos területet képviselnek a mi országunkban, nagyon fontos az ökoszisztéma szempontjából, a környezet hatások mérséklése szempontjából. Köszönöm. Ah. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólását. Most lassan a végére érünk a szekciómnak, és most megkérem a vietnámi felszólalót, és megkérem, hogy ne felejtsen el bemutatkozni. Köszönöm. Tisztelt társelnökök, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy a vietnami delegáció is szót kap. Én a Vietnámi Nemzetgyűlés eh, Tudományos és Kutatási Szakbizottságának vagyok az elnöke, és szeretnénk most hozzászólni a témához Vietnám olyan ország, amelyet súlyosan érint a klímaváltozás. Hogyha megnézzük a, az adatokat, Vietnám a 30 leginkább sebezhető országhoz tartozik. 1960 és 2050 2015 között több száz természeti katasztrófa volt Vietnámban, és több ezren estek áldozatul a természeti katasztrófáknak. Vietnám elvesztette területének 5%-át, a lakosság 11%-át érinti a klímaváltozás, és a GDP 10%-a csökkent a természeti katasztrófák miatt. Tisztában vagyunk ezzel a globális kihívással, éppen ezért Vietnám nagyon aktívan részt vett a nemzetközi szerződések kidolgozásában és a klímaváltozás elleni fellépésben. A nemzetközi szinten együttműködünk, és olyan jogszabályokat hoztunk létre, amelyek csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és korlátozzuk a természetre káros anyagok termelését és használatát, mint például a műanyag hordtasakokét. Azonban a sok kihívás ellenére a klímaváltozás itt van. És a klímaváltozás gyorsabb, mint gondoltuk volna. Ez pedig új téma, és szorosan összefügg számos ágazattal. Pillanatnyilag még nincsen szinkronizálva a különféle ágazatok között a klímaváltozás elleni fellépés. Nagyon fontos az, hogy pontosan előre tudjuk jelezni, hogy mi várható a közeljövőben. Nagyon fontos, hogy fenntartató fejlődést a Párizsi Egyezmény szellemében folytassuk, és két javaslatot szeretnénk most előterjeszteni. Először is egy nagyon jó ASZEM együttműködési mechanizmus kell létrehozni konkrét témakörökön belül. Például az információs rendszert kell megfelelően kiépíteni. Nagyon fontos az, hogy előrejelző rendszereket hozunk létre, technológia transfert, a PPP szerepét is kiemelném. Nagyon fontos a környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése Vietnám számára. Ez egy új megközelítés. De nagyon fontos az, hogy ágazatilag orientált politikát alakítsunk ki hogy hogyan lehet megfelelő módon ágazatokra lebontva alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Erősen koncentrálunk a határokon átnyúló együttműködésre, megpróbálunk olyan gyakorlatilag alkalmazható projekteket létrehozni, amelyek eh, enyhítik a klímaváltozásnak például a vízkészletekre gyakorolt hatását. Másodszorban pedig eh, a pénzügyi források mobilizálása, mozgósítása nagyon fontos, eh, főleg nemzetközi alapokból. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megkérni a ciprusi felszólalót, hogy szóljon hozzánk. Proedre, ime Nikos Köszönöm szépen. Nikos Panaritis vagyok. A Ciprusi Parlament Külügyi Bizottságának elnöke vagyok. Ezen kívül a pénzügyekkel és fenntartató fejlődéssel foglalkozó bizottság elnöke is vagyok. Az ázsiai parlamentekkel való együttműködésünk nagyon lényeges, hiszen Ciprus földrajzilag is olyan helyzetben van, hogy különleges szerepünk van. Hiszen az Európai Unió keleti határán vagyunk. Az Európai Unió teljes jogú tagjai vagyunk, azonban Ázsia partjai előtt vagyunk. Politikailag Európához tartozunk, azonban földrajzilag Ázsiához. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy egyetértünk a vietnámi felszólalóval. Nagyon fontos az, hogy kialakítsuk a környezetvédelem területén belül is a megfelelő együttműködést az ázsiai partnereinkkel, hiszen a klímaváltozás az a téma, amely az emberiséget jelenleg nagyon foglalkoztatja. Ciprus földrajzi adottságainak köszönhetően kész a fokozott szerepvállalásra. Nagyon fontos, hogy létrejött ez a párbeszéd. A mai és a holnapi nap is nagyon fontos, hogy olyan országokat összekapcsoljon, amelyek messze vannak egymástól. És különféle kontinensek emberei Nagyon fontos az, hogy kicserélhessük tapasztalatainkat. Kedves barátaim! A megújuló energiaforrásokra való átállás vélemény szerint a lehető legjobb stratégia a fenntartató fejlődés érdekében. A Ciprus energiapolitikája az ENSZ célkitűzéseit veszi figyelembe, valamint a Párizsi klímavédelmi egyezményt, illetve az Európai Unió előírásait, például a káros anyagok kibocsátásának tekintetében, vagy a bolygó felmelegedése, illetve a klímaváltozás tekintetében. Most megpróbálok rövid lenni. Szerettem volna utalni arra, hogy hazánkban egy programot alkalmazunk. hiszen nagyon szorgalmazzuk a napelemek bevezetését. Tehát nagyon intenzíven alkalmazzuk a napenergiát ipari célokra, a magánlakások fűtésére, és Cipruson a legmagasabb a napelemekkel táplált melegvíz előállító készülékek aránya. Tehát megvan a technikai szakismeret nálunk. Ezen kívül a megújuló energiatermelésnél is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Tehát sokat süt a nap nálunk. De ez azonban hozzájárulhat ahhoz is, hogy takarékoskodunk pénzzel, üzemanyaggal. Ez jó a környezetnek, és jó a nemzetgazdaságnak is. És jó az egyes háztartásoknak is. A megújuló energiaforrások esetében koordináljuk a szükséges intézkedéseket. Hogy tényleg fenntartható módon tudjuk használni az energiát a fenntartható növekedés érdekében. Tehát célunk a klímavédelem és célunk a megújuló energiák növelése. Fontos, hogy a klímaváltozás negatív hatásait a lehető legkisebb mértékre csökkentsük. Holnap tartok még egy záróbeszédet, és most köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk nézeteit. Kedves kolléganők, kollégák, most lezárjuk ezt a szekciót. Mondanék néhány zárszót, de tudom, hogy van még egy kérdés a Fülöp-szigetek részéről, de szeretnék mindenkit megkérni, hogy egy percben foglalja össze a vita eredményét. Ezen kívül az előadónkat is megkérnénk, hogy szóljon néhány szót. Tehát mindenki kap egy percet itt, és utána én szólok néhány záró szót. Utána megkérem az előadót, hogy ő is szóljon néhány szót. Bangladesről válaszolnék. A hallott megjegyzése nagyon fontos megjegyzés volt, amit a Fülöp-szigetekről hallottunk a finanszírozás tekintetében. Nagyon fontos a finanszírozás, a klímaváltozás elleni küzdelemben. De a nyilatkozatban erről nem fogunk szólni, a finanszírozás nagyon lényeges kérdés, és a nyilatkozatban is nagyon sok szó esik a Párizsi megállapodásról, az ENSZ megállapodásról, az ENSZ mechanizmusáról és egyéb mechanizmusokról is. Tehát implicit módon elmondhatjuk, hogy a források kérdése, a finanszírozás kérdése, a klíma alapkérdése szerepel a nyilatkozatban. Tehát lehet, hogy jobban is ki lehetett volna fejezni, de ott lesz. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a Fülöp-szigeteki kollégáim kérdésére válaszolni. Igen, szükségünk van pénzügyi eszközökre. Nagyon jó eszmecserének voltunk tanúi, nagyon sok javaslatot hallottunk, konkrét példát. Hallottuk négy konkrét javaslatot is, és esetleg át kell még tekintenünk a nyilatkozat tervezetét, amely már az interneten látható. Fontos, hogy több eszközünk legyen a pénzügyi forrásokról, eszközökről is beszéltünk, és szorgalmazzuk, hogy szorosabb legyen az együttműködés. Igen, szükségünk van a pénzeszközökre, de úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy milyen kontextusban vagyunk. Miután egy nagy nemzet kivonult a Párizsi Egyezményből, azzal a veszéllyel állunk szemben, hogy a kötelezettségvállalásunkat felülvizsgáljuk. De mi minnyáján elkötelezettek vagyunk, hogy elérjük a Párizsi Egyezmény céljait. Úgy gondolom, a mai pozíciónk, a zárónyilatkozatunk nagyon sok pozitívumot tartalmaz. Szól a migrációról és egyéb tényezőről. És megnyitja az ajtót a pénzügyi eszközökről szóló elképzelésekhez is. Még egy végső megjegyzést mondanék. Nagyon fontos, hogy bátrak legyünk, nagyon fontos az együttműködés és a technológia. Köszönöm. Két dologról szólnék a percemben. szeretném megismételni azt a vészfelhívást, hogy a föld felhasználással nagyon intenzíven foglalkozunk, hiszen nagyon fontos az, hogy prioritás legyen a felhasználás élelmiszer termelésre, és pedig a hazai élelmiszer termelésre export helyett. A klímafinanszírozás sajnos azt kell mondanom, hogy az elmúlt 12 év alatt eh, nagyon sok konferencián voltam, és a párizsi megállapodás után is eh, nagyon visszafogottak voltak a fejlett országok, hogy konkrét ígéreteket tegyenek a finanszírozásra, és a 100 milliárd, 100 eh, milliárd dollárt ígértek évente Párizsban. Szerintem ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy mennyire fontos az, hogy legyünk konkrétak a kötelezettségvállalások, az ígéretek tekintetében. Köszönöm. Most pedig a társelnöknek, UN professzornak adom meg a szót, hogy mondjon néhány szót. Csak meg akarom ragadni a lehetőséget, hogy válaszoljuk olasz kollégámnak a közös erőfeszítések vonatkozó kérdésre. Kínában egyre gyakrabban látom, hogy közös erőfeszítéseket tesznek felek. Néhány példával szeretnék élni, és meg szeretném köszönni az orosz kormány munkáját, amelynek minisztériuma egy egész épületet a Csimhai Egyetemnek ajándékozott, amely kizárólag napenergiával működik. Hét évvel ezelőtt történt ez. A nemzetközi vegyes vállalatok és vegyes cégek mind az iparban, mind a oktatásban fontos szerepet játszanak. A Csingvani Egyetemen, ahol én is tanítok, például a Csingvani és a Toyota Kutatóintézet fontos munkát. Az MIT és a mi egyetemünk és a Cambridge Egyetem három egyetem közösen egy alacsony széndiokszid kibocsátású szövetséget hozott létre, Low Carbon Alliance. Mi több egy kutatóközpontot is létrehoztak Kínában. Még nagyon sok példával élhetnék. Én minden esetre optimista vagyok, mert azt látom, hogy egyre több nemzetközi erőfeszítés tanúi vagyunk, ahol több fél, több ország vagy több intézmény együtt lép fel, és Kína és örömmel tekint a jövendőbeli együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nagyon sok izgalmas példát hallottunk arról, hogy az egyes országok Ázsiában és Európában milyen intézkedéseket tesznek az éghajlatváltozás javítása érdekében. Néhány észrevételt teszek előadónknak, hogy amikor a plenárisnak holnap délelőtt 9.45 és 10.30 között beszámol, milyen szempontokat vegyen figyelembe. Jó volna, hogyha minél több kollega el tudna jönnie. Tehát én azt írtam le, hogy például sok felszólaló arról beszélt, hogy a fejlődő országok a legkitettebbek, a legveszélyeztetettebbek az változás negatív kihatásainak, különösen a mezőgazdasági ágazat van nehéz helyzetben, hiszen nagyon sok mezőgazdas, nagyon sok ázsiai állampolgár ebből él, ebből az ágazatból él. Sok Sokan beszéltek arról, hogy az éghajlatváltozás ellen fel kell lépni, és fontos, hogy az Európai Unióban felhalmozódott szaktudást megosszuk. Valamint a zöld technológiákhoz való hozzáférés finanszírozása és biztosítása is fontos. A felszólalók arról is beszéltek, hogy a zöld éghajlat alapot újra pénzzel feltöltsék, és az országok megtegyék az ajánlásaikat. Sok felszólaló beszélt a nemzeti intézkedésekről, beszámolt a zöld gazdasági növekedés területén tett intézkedésekről, az olasz szenátor pedig feltette azt a kérdést, hogy hogyan lehet arra ösztönözni az embereket, hogy az országokat, hogy szomszédos országok válvetve lépjenek fel. Ázsiából, az ASEAN-ból jövő országok biztos, hogy keresik a lehetőséget az ilyesfajta együttműködésnek. A norvég képviselőtársunk feltett arról beszélt, hogy Ázsiában csökkenteni lehet a széndiokszid kibocsátást és ezért nagyon fontos, hogy a műanyagok kérdéséről ne feledkezünk meg, főleg az egyszer használatos műanyagokról. Végül erről nem cseréltünk eszmét, de a téma nagyon fontos. Megfelelő jogszabályokra van szükség annak érdekében, hogy bármilyen átalakulás és változás létrejöjjön. Azt hiszem ebben egyetérthetünk. Indonéziából pedig a arról számoltak be, hogy nagyon gyorsan kell a tárgyalásokat befejezni, hogy előreléphessünk. Szenátor úr nagyon sok mindenről számolhat be a plenárisnak. Kérem, hogy ha még ki akarja egészíteni mindezt, amit mondtam, akkor egészítsen ki azért, hogy a kollégák erre rábólinthassanak, de kérem, hogy ezt gyorsan tegye meg, hiszen az ön prezentációja Utána a kollégáknak még egy másik épületben kell elmenniük a ünnepi vacsorára. Köszönöm szépen, elnök asszony, ön kitűnően foglalta össze a témákat, nem nagyon tudok ehhez hozzátenni semmit, teljesen egyetértek az összefoglalással, amelyet az elmúlt 5 percben tett. Kiegészítésképpen még annyit mondhatok, hogy több ló, hangsúlyozta a kooperatív projektek, az együttműködésen alapuló projektek fontosságát és az európai és az ázsiai országok közötti együttműködés fontosságát. Szó volt arról is, hogy az éghajlatváltozási fellépés gazdasági lehetőségeket rejt a gazdaság, a magángazdaság számára is. Finn kollégánk és barátunk pedig arra kérdezett rám, hogy milyen mi a leghatékonyabb módja a széndiokszid kibocsátás csökkentésének? A szabályozás, a piaci alapú fellépés, vagy pedig az új technológiák? Azt hiszem, hogy erre még választ kell kapnunk. Beszéltünk a technológiáról, ezt nem akarom megismételni. Nagyon fontos ez a végkövetkeztetés, hogy az európai országok az óceánokat illető kihívások tekintetében is együttműködjenek, és egy utolsó észrevétel, én Olaszországban ellenzékben vagyok, tehát nem tettek ígéretet Olaszország nevében a zöld alap újrafeltöltése tekintést tekintetében, de még hogyha a pártom kormányon volna, se tudnám megtenni, hiszen én csak egy parlamenti képviselő vagyok, de minden esetre átadom ezt az üzenetet mind a külügyi szakbizottságban dolgozó tagoknak, mind a kormánypárt képviselőinek, hiszen a cégek számára is új lehetőséget rejtez. Köszönöm szépen, szenátor úr! Csupán annyi, marad, annyi feladatom marad, hogy megköszönjem minden küldöttnek, minden kollégának, aki itt volt, aki részt vett a vitában, az önök felszólalásai nélkül nem lett volna ilyen sikeres ez az eszmecsere, ez a vita. Most már csak annyit kell elmondanom, hogy a hivatalos nemzeti delegátusok és a parlamenti képviselők az Európai történelem házánakban egy kör, egy vezetésre invitáljuk, és ebben az épületben lesz az állófogadás. De a teremszolgák mindenkit elkísérnek majd az Európai Történelem házának, de valóban ez 5 percre van itt a parlament épületétől, kvázi a park másik részén. És még csak mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mi vagyunk az egyes panel, 9.45-től 10.30-ig holnap délelőtt lesz a feedback itt a plenáris teremben, mi jöjjenek mint. Köszönöm szépen, szép estét kívánok!